So meine sehr Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Közlekedés és más technikai jellegű problémák miatt itt a házban egy kicsit később kezdjük a mai ülést, de azt gondolom, hogy a kritikus tömeg jelen van itt a teremben, és szeretném köztünk köszönteni a bizottság alelnökét, az igazságügyi kérdéseket felelős biztos, Viviane Redinget, aki ma a szerződéses jogról fog beszámolni. A társjelentés tevő úton van már az ülésre, minden bizonyal hamarosan megérkezik. És mivel biztos asszony ideje is szűkös, azt javaslom, hogy kezdjük el a mai ülést. A koordinátorok ülésének egyik közleményét szeretném megosztani önökkel. A két irányelv kapcsán, amelyről a két frakciónak még meg kell állapodniuk, ezzel kapcsolatban el tudom mondani azt, hogy a második a kapcsolatban, ami az átláthatóság irányelvet illeti, az Ellen McCarthy lesz a jelentéstevő az SD frakció képviseletében, a harmadik ponttal kapcsolatban pedig a mérleggel kapcsolatos irányelv, ezzel kapcsolatban én leszek a jelentéstevő a néppárt nevében. Úgy tűnik, hogy nincsen ellenvetés, így ezzel a szakbizottság is elfogadta ezeket a jelöléseket a koordinátorok üléséről. Meg is adom a szót Vivian Redingnek. az európai adásvételi jogról és eh, más kérdésekről is eh, szívesen hallgatjuk meg őt. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Elnök úr, hat eh, héttel ezelőtt fogadta el a bizottság azt a javaslatot, amely a közös európai adásvételi jogra vonatkozik, és ez az Európai Unióban a határokon átnyúló adásvételt igyekszik megerősíteni. Az Európai Parlament mindezzel kapcsolatban nagyon pozitív jelzést küldött. Június 8-án állásfoglalási indítványt fogadott el a parlament annak érdekében, hogy eh, a fogyasztók és a vállalkozások számára is egy közös európai jogot eh, sikerüljön kialakítani. Mi a cél? A cél a belső piac erősítése, a határokon átnyúló kereskedelemben, a növekedés, a munkahelyteremtés és az innováció erősítése érdekében. Éppen ezért ez a javaslat azon nyolc kezdeményezések egyike, amelyeket fel kell gyorsítani a növekedés és fellendülés keretében. Úgy érzem, hogy egy fantasztikus eszközzel rendelkezünk, az 500 millió fogyasztó érdekeit igyekszünk ezzel képviselni a belső piacon. Ez egy előny, de nagyon sok akadály meggátol bennünket abban, hogy éljünk ezzel az eszközzel. Ezek az akadályok mivel nagyon sok vállalkozás nem végez határokon átnyúló tevékenységet, 26 milliárd eurótól esnek el, mivel nem használják a belső piacot. Annak az egyik oka, hogy miért nem használják ezek a cégek a belső piacot, a költségekben keresendő, amelyeket a kereskedelem résztvevőinek eh, viselniük kell. Ez 10 ezer eurót jelent területenként. Hogyha mikrocégeket vizsgáljuk meg, akkor ez azt jelenti, hogy cégeink 90%-a Európában érintett, és ez az árbevétel 7%-át is elérheti éves szinten, tehát azon költségek mértéke, amelyeket a kis cégek viselnek. Ez túlzottan magas. Az európai vállalkozások 75%-a jelenleg nem értékesít külföldi országok felé. És ez a 70, az a 25 akik eh, végeznek határokon átnyúló tevékenységet, egy-három területet választanak ki a több mint 20 területegységből. Természetesen mindennek kihatása van a fogyasztókra is. A fogyasztók megpróbálnak élni a jobb lehetőségekkel, esetleg más országokban, amelyet az ott tevékenykedő kereskedők kínálnak. A fogyasztók 44%-a azt mondja, hogy a bizonytalanság saját jogaikat illetően a határokon átnyúló adásvételeknél elbátorítalanítja őket attól, hogy részt vegyenek ebben a kereskedelemben. A fogyasztók pusztán 7%-a vásárol az interneten más tagországból, függetlenül attól, hogy sokan ezt szívesen tennék meg, hogyha a feltételek megváltoznának. Ez a jelenlegi helyzet. Mit is tehetünk most annak érdekében, hogy ezt az elveszített lehetőséget megragadjuk? Ez nagyon fontos kérdés, különösen a gazdasági kihívásokkal terhelt időszakban. Az egyik megoldást a közös európai adásvételi jog jelentheti, általánosított szerződésjogi feltételek mellett, amelyeket a fogyasztók kiválaszthatnak. Ez egy egyetlen um, szabálycsomag, amelynek használata könnyű. Ez az intézkedés csomag uh, segíthet a 2020-as célok elérésében, hiszen a tranzakciós költségek csökkentéséhez is nagy mértékben hozzájárul a vállalkozások számára, Képzeljünk, képzeljünk el egy olyan vállalkozást, amely um, a teljes belső piacon szeretne értékesíteni a fogyasztók felé. Ennek a vállalkozásnak 26 különböző fogyasztóvédelmi szabálynak kell eleget tenni, és ezeket megvizsgálni, illetve megvalósítani, megvalósítani ezeket. Egy közös adásvételi joggal mindez leegyszerűsíthető lenne. ez a jog az Európai Unió teljes területére kiterjedne. Mindenkinek szabad választási lehetősége van, igénybe vehető lenne ez az európai adásvételi jog, de bárki dönthetne úgy, hogy a nemzeti szabályokhoz igazodik. Amikor a határokon átnyúló kereskedelem mértéke növekszik, akkor a belső piacon nagyobb a versenyhelyzet. És ez pedig jelentősebb választási lehetőséget biztosít a fogyasztók számára. Annak érdekében, hogy ez elérhető legyen, nagyon fontos egy magas szintű fogyasztóvédelem megvalósítása. A teljes harmonizációra vonatkozó irányelvel ellentétben ez a jellegű harmonizáció kizárólag a határokon átnyúló esetekre terjed neki, és az opcionális lehetőség azt jelenteni, hogy ezzel a tagországokat nem kényszerítené senki arra, hogy megváltoztassák saját nemzeti kereskedelmi szabályozásaikat. A javaslat teljes mértékben tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét. Amennyiben azonban egy adott kormány ezeket a szabályokat a belső szerződésekhez eh, rendelkezésre akarja bocsátani, úgy ezt megteheti, de a bizottsági javaslat nem kényszeríti a kormányokat arra, hogy ezzel feltétlenül éljenek. A javaslat a vállalkozások és a fogyasztók, illetve a vállalkozások vállalkozások közötti szerződésekre terjed ki. A vállalkozók fogyasztók közötti szerződések esetében akkor vonatkozik ez a szerződés, hogyha legalább az egyik fél kis vagy mikrovállalat. A KKV-k aránytalanul sok tranzakciós terhet kell, hogy vigyeljenek, viseljenek. Éppen ezért egy semleges közös szabályrendszerrel kell felruházni őket, egy olyan szabályrendszerrel, amely elérhető az összes hivatalos Európai Uniós nyelven. Érthető módon, és én ezt már korábban is hangsúlyoztam, a parlamenti képviselők, de a miniszterek nagyon fontosnak tartják a magas szintű fogyasztóvédelmi szempontok megerősítését a végső szabályozásban. A mi javaslatunk rendelkezik ezzel a szemponttal. Mindez pedig rendkívül fontos a jövőbeni tárgyalások szempontjából. Az egyensúly a fogyasztók érdekei, illetve a vállalkozások érdekei között a jövőbeni tárgyalásokon nagyon fontos, hogy fennmaradjon. Az európai fogyasztók nem csak ezen szabályozáson keresztül férnek hozzá jobb feltételekhez egy másik tagországban, hanem abban is megbízhatnak, hogy alapvető jogaikat garantálják, és nem kell kockázatot vállalniuk egy olyan esetben, amikor határokon átnyúló kereskedelemben vesznek részt. Mi úgy érezzük, hogy amennyiben ezek a szabályok megvalósulnak, ez lendületet adhat az elkereskedelemnek. Ezt az egységes szabályrendszert az összes interneten folytatott tranzakciónál alkalmazhatják, és nem kell, hogy külön gondoljanak egy adott tagország szabályaira. Ugyanazt az internetes fórumot használhatja az összes tagország, anélkül, hogy külön egységesíteniük kéne saját rendszereiket. A kereskedők így versenyképesebbé, innovatívabbá válhatnának, és a fogyasztók pedig hozzáférhetnének az árukhoz, mégpedig alacsonyabb áron, Európa határain átnyúlóan. Továbbá élvezhetnék a magas szintű fogyasztóvédelmet is. A javaslatot éppen ezért mindenki számára gyümölcsöző megoldásnak találjuk. A lengyel soros elnökség előrelépett ebben a dokumentumban, egyik prioritásává tette ezt az csomagot, és a bizottság számára is az egyik prioritásként jelenik meg az európai adásvételi jog, illetve a belső piaci nyitás. Most a jogalkotók, a tanács, illetve az Európai Parlament feladata az, hogy találjanak megoldást a jövőben együttműködéshez. Fontosnak tartjuk az egyensúly fenntartását, mint említettem, a fogyasztók, illetve a vállalkozások között. Fontos a hatékony előrelépés biztosítása, erről az elnök úr is biztosított, és nagyon örülök ennek a típusú megközelítésnek, hiszen ez más anyagokat is érinteni fog majd. A bizottság természetesen segítő készként fog odalépni bárki mellé, akinek a segítségre szüksége van. Azt gondolom, hogy fontos az előrelépés ezen a területen, hiszen ez a téma jelentős szerepet tölt be a fogyasztók és a KKV-k helyzetének javítása érdekében a közös belső piacon az akadályok lebontásával. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a bizottság alelnökének. Ha jól értettem, ha jól emlékszem, akkor júniusban több mint 80%-os többséggel az Európai Parlamentben épp azt kértük, amit ön javasolt, egy igazán hosszú és kiegyensúlyozott vita folyamat után, azt hiszem az egyébként már a 80-as években elkezdődött, amikor sokan közülünk még nem is voltunk parlamenti képviselők, most nagyon jónak tartom, hogy olyan igazságügyi biztosunk van, aki elég bátor volt ahhoz, hogy most egy ilyen javaslattal előálljon. Ez megteremti a lehetőségét annak, hogy Erről a konkrét javaslatról most tanácskozunk, és esetleg hozzájáruljunk ahhoz, hogy a belső piaci problémáink egy kicsit megfogyatkozzanak, mondjuk így. Miközben ugye az is világos, hogy nem ez az egyetlen gondunk a belső piacon, de egy súlyos problémáról van szó, egy olyan problémáról, amelyet a jogi ügyekkel foglalkozó politikusok megoldhatnak európai szinten, és ehhez hozzá kell járulnunk nekünk is. Az elnökök értekezlete egyébként, a bizottsági elnökök értekezlete múlt héten a kérelmünkre reagálva a társ jelentéstevői státuszt jóvá hagyta, az egyik jelentéstevő én leszek, a másik Diana Wallace, csak akkor történik ez, amikor nagyon nagy horderejű témáról van szó egyébként. A társ jelentéstevői gyakorlat csak nagy intézményi kérdésekben szokás, vagy rendkívül nagy súlyú jogalkotási eljárások esetében szokásos. Úgy gondolom, hogy van egyfajta felelősségünk, hogy most nagyon intenzíven tanácskozzunk, szorosan együttműködve a soros elnökséggel is, de nem akarom véka alá rejteni azt sem, hogy egy nagyon összetett dossziéról van szó, és az intenzív korábbi eszmecsere során láthatóvá vált, hogy nagyon fontos az érdekelt körökkel folytatott további konzultációkat folytatni. Ezért azt hiszem számunkra is nagyon fontos lesz a tanácskozások legelején még egyszer intenzíven beszélni mindazokkal, akiknek aztán a gyakorlatban dolguk lesz ezzel a jogszabályjal. Gondolki, gondolok itt különböző jogászokra, gazdasági szereplőkre, és így tovább. A tartalmakkal kapcsolatosan kell velük konzultálni, és aztán meg kell próbálnunk még konstruktív ötleteket meríteni abból, amit ők elmondanak. Az, hogy szükség van-e erre a jogszabályra vagy sem, számomra teljesen egyértelmű. A 80-as évek óta vitatkozunk erről, mint ahogyan mondtam. Világosá tettük, hogy akarunk egy javaslatot a bizottságtól. Most már csak a hogyan a kérdés, és természetesen a tanácssal kell megállapodásra jutunk többek között, és megpróbálunk majd szisztematikusan közelíteni a kérdéshez. Wallis eh, kolléganő, majd Geringer kolléga következik. Diana. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd ragadjam meg ezt a lehetőséget arra, hogy köszönetet mondjak önnek azért, hogy a közös jelentéstévőséget támogatta. Csapatként biztos vagyok benne, hogy a lehető legtöbbet meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy előre haladjunk. Most hallottam, hogy ön azt szeretné, hogy a tartalomra koncentrálnánk, és ezt az összes érdekelt fél a lehető legbefogadóbb és óvatosabb módon tegye, amennyire csak lehet az elkövetkezendő hónapok során. Két dologra szeretnék reagálni, amit biztos asszony mondott. Tökéletesen egyetértek önnel azzal abban, hogy ez az eszköz mennyire fontos abban, amit most a mikrovállalkozások életének nevezünk. Bizonyára tudják, hogy a saját régiómban egy konzultációt indítottam be. Az egyik olyan kisvállalkozás, amely inspirált engem, egy kicsit viccesek hangzik, de teljesen létező vállalkozásról van szó. A macska köröm edző oszlopocskákat gyártanak megvizsgáltam ennek a vállalkozónak a termékét, és találkoztam ezzel az úriemberrel, akinek egy nagyon kicsi vállalkozása van, egy olyan terméket állítanak elő, ami nagyon különleges, nem a nagy szupermarketek vagy nagy um, kisállatkereskedés láncok számára van, de legalább 5-10 évig kitartanak ezek a termékek, nagyon átgondoltan és nagyon kiváló minőségben állítja elő ezeket a macska köröm oszlopokat. Azt mondta nekem, amikor először találkoztunk, hogy igen, ő azt szeretné, hogy legyen közös európai adásvédeli jog, de igen, azt is szeretné, hogyha a pontos kondíciók is meg lennének határozva. És a javaslattal kapcsolatban csalódott voltam, mert bár szól ezekről az általános szerződési feltételekről, hiányoznak azok az intézkedések, amelyeket majd esetleg a jogszabály főszövege után néhány hónappal elfogadunk, vagy nem. De lényeg az, hogy amikor az a szerződési jogról beszélünk, akkor ezt is végig kéne gondolni. Nagyon sok olyan mikrovállalkozás van a terepen, akik tényleg szeretnék kihasználni ezt a jogszabályt, és azért talán segíteni a munkánkat, hogyha lenne egy ilyen általános szerződési feltételek norma, egy ilyen standard szöveg, és ezt mellékelnénk a jogszabályhoz, hogy a kettő szöveg támogatni tudja egymást. Még egy gondolatom van, amire szeretném felhívni a figyelmét. Biztos vagyok benne, hogy ön is egyetért ebben velünk. Néhány nemzeti parlamentben megpróbálnak sárga lapot felmutatni ezen jogszabály ellenében, mert hogy szerintük ez a szubszidiaritás elvét nem tartja tiszteletben. Ez a lehető legszubszidiaritás barátabb javaslat, amit tehetünk, ez egy opció, de szeretném az ön véleményét is hallani. Hiszen sajnálatos módon még mindig a, az igen vagy nem csatát vívjuk, ahelyett, hogy a tartalommal tudnánk érdemben foglalkozni. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy ennyire gyorsan és ennyire átgondolt szöveget hozott nekünk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Géringer kolléganő. Géringer kolléganő. Elnézést. Közvetlenül válaszolna a biztos asszony. Ma sok időnk van, így most azonnal válaszol a biztos asszony, és utána megyünk tovább a kérdésekkel. Jó, uh, for... Köszönöm szépen. Köszönöm azt az energiát is, Wallis asszony, amit belefektetett ebbe a témába. Azt gondolom, hogy mindannyiunk találkozott kisvállalkozásokkal, és ez a macska köröm edző kis tárgy is egy nagyon jó példa. Én például egy szörfdeszka gyártót látogattam meg. A fiatalok most nagyon rajonganak ezekért a szörfdeszkákért, de a cél az, hogy kevésbé szervezettek ezek a kisvállalkozások, mint a nagy cégek, ezért kevésbé hallgatják meg őket. De tény, hogy azon kisvállalkozások száma, amelyek középvállalkozássá válhatnának ennek a rendeletnek a hatására, az nagyon jelentős. És ez is mutatja azt, hogy a belső piacra egy ilyen rendeletnek milyen hatása lenne. Jól értettem Diana Wallis megjegyzését, amit az általános szerződési feltételekkel kapcsolatban mondott. Mi azt szeretük volna, hogyha a jogszabály hatályba lépése után három hónappal egy szakértői csoportot állítanánk fel ennek a megoldására. Ez csak egy javaslat, de ez máshogy is lehet csinálni, persze. És mostantól kezdve én a jogszabályalkotók segítő keze leszek, tehát ha jogszabályalkotók javaslatot tesznek, hogy máshogy csináljuk, akkor megpróbáljuk máshogy csinálni. És persze szorosan együtt kell működni az összes érdekelt féllel, annak érdekében, hogy a különböző szakterületekre a kereskedelem különböző területeire, vagy különböző tevékenységi ágazatokra megfelelő szövegnormákat alakítsunk ki. Úgyhogy nyitott vagyok, szívesen meghallgatom a javaslataikat. A szubszidiaritás kérdésével kapcsolatban éppen annyira meg vagyok döbbenve, mint ön. Én is azt gondoltam, hogy ez a javaslat annyira szubszidiaritás biztos, hogy ennél szubszidiaritás tisztelőbbet nem is lehetne csinálni. Hiszen nem akarunk harmonizálni meglévő jogszabályokat. Nem nyúlunk hozzá a meglévő jogszabályokhoz, hanem kizárólag a határokon átnyúló cselekvésekben felmerülő problémákat oldjuk meg. A nemzeti jogszabályokat pedig nem is érintjük. Ráadásul maga az, hogy ez egy opció, az is azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a nemzeti jogszabályokat. És azon embereknek az igénye, akik szeretnének közös adásvételi jogot, nekik lehetőségük lesz, hogy ezt használják, akik nem szeretnének ilyet használni, azoknak pedig nem kell. Úgyhogy nem értem a nemzeti parlamenteket, de remélem, hogy amikor elmagyarázzuk nekik, hogy valójában mi van a szövegben, és milyen előnyei vannak ennek a szövegnek, akkor talán megváltoztatják a véleményüket. Amennyire én látom, a néhány nemzeti parlamentünkben tartott meghallgatások nagyon egyoldalúak voltak és mindez inkább az ideológiáról szólt, mint egy konkrét jogszabályról. Az ideológiától el kell fordulnunk, és a jogszabály konkrét tartalma felé kell fordulnunk, ezt kell megmagyaráznunk a cégeknek és a parlamenteknek. Köszönöm szépen, most következik Géringer kolléganő. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam a megjegyzéseket, illetve a válaszokat. Nagyon érdekes javaslatot készített a bizottság, jó eszköznek tűnik ez, és itt természetesen a szubszidiaritás elve is szerepet játszik. Ez egy nagyon fontos szempont. Szeretném megkérdezni a biztos asszonytól, hogy ez a kezdeményezés mennyiben függ össze egy másik kezdeményezéssel, amely az internetes piac megnyitására vonatkozik, többek között könyvek és CD-k vonatkozásában. Hiszen az internet szabad, az a cél, hogy határok nélkül működjön, és a fennálló határokkal kapcsolatos kérdések tulajdonképpen szerzői jogokra vonatkoznak. Ami a szerzői jogokat illeti, még nincs általános megoldás az internetes kereskedelemre vonatkozóan, és a kérdésem az lenne, hogy ez hogyan függ össze az adásvételi joggal. Köszönöm. I couldn't agree more. Um... Nagyon egyetértek az elhangzott megjegyzéssel, ami a szubszidiaritás elvére vonatkozott. Támaszkodom a parlamentre is, és arra, hogy informálják majd a nemzeti parlamenteket, és találkoznak velük, illetve egy speciális találkozót szerveznek meg a nemzeti parlamentek képviselőivel erről a speciális témláról. Ami a digitális javakat illeti, az Európai Bizottság két tanulmányt kapott azokkal a problémákkal kapcsolatban, amelyeket a fogyasztók jeleztek a digitális termékek kapcsán, illetve a tagországi szabályozások kapcsán. Ezek a tanulmányok hozzáférhetőek a weboldalunkon, és az érintettekkel elkezdtük megvitatni ezen tanulmányok eredményét. A tanulmányok számos fogyasztót érintő problémára hívták fel a figyelmet, és nagyon sok tagországban jogbizonytalanság érzékelhető. Számos helyen éreztük azt, hogy szabályozásbeli vagy más típusú hiányosság lép fel. A fogyasztók jogaira vonatkozó irányelv kapcsán sikerült előrelépni, ezt a hivatalos közlönyben is közzétettük. tettük illetve a közös európai adásvételi joggal kapcsolatban is közzétettünk fontos részleteket. A közös európai adásvételi jog alá tartoznak a, digitális termékek. A szerzői jog egy másik ügy. A kollégám Michel Bárnyi felelős ezért a területért, ő dolgozik ezen, hamarosan javaslatot fog készíteni, én pedig az adásvételi szerződéseket vagyok felelős, beleértve a digitális termékek kapcsán kötött adásvételi szerződéseket. És mindez szerepel az önök előtt álló jogalkotási javaslatban. Köszönöm szépen, Cviefka kolléga parancsoljon. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, pamiętam... Köszönöm szépen. Biztos asszony, emlékszem, hogy ez év júliusában milyen nagy volt a lelkesedés, volt egy informális miniszteri találkozó, az igazságügyminiszterek találkozójáról volt szó. Emlékszem, ön is nagyon lelkes volt a lengyel soros elnökség kezdetén, de emlékszem arra is, hogy bizonyos tagállamok nagyon szkeptikusak voltak. A szerző szerződési joggal és az adásvételi joggal kapcsolatos munka jól mutatja, hogy milyen könnyen változhatnak az álláspontok. A munka során beszéltem a lengyel igazságügyminiszterrel is, és láttam, hogy az igazságügyminiszterek egyre pozitívabban nyilatkoznak meg egy opcionális eszközbevezetéséről a határokon átnyúló adásvétel területén, de úgy tudom, hogy egyeseknek vannak fenntartásaik a szubszidiaritásra való tekintettel. A lényeg az, hogy minél sürgősebb fellépésre van szükség, nincs időnk arra, hogy ideológiai vitát folytassunk arról, hogy most ki ezt nemzeti szinten oldja meg, vagy EU-s szinten találjunk megoldást. Egy olyan helyzet jött létre, ahol konkrét intézkedéseket kell foganatosítanunk. Úgy gondolom a nemzeti parlamenteket is meg kell győznünk arról, hogy így kell eljárnunk, mint ahogyan ezt a parlamentet is meg kell győznünk. Egy dolgot szeretnék felvetni, biztos asszony. Hamarosan beszélünk majd a Brüsszel egy rendeletről. Ez egy nagyon dinamikus folyamat. Azt hiszem, hogy az év végéig még számíthatunk is előrelépésre. Lehet, hogy nem sikerül lezárni a folyamatot, ezt majd megmutatja az idő. Ami számomra rendkívül érdekes, az a kérdés, hogy ön biztos asszony hogyan gondolkodik az általános szabadalmi oltalommal kapcsolatos erőfeszítésekről. Mit gondolnak erről az ön munkatársai? Mi a helyzet a Brüsszel egy rendelettel és a szabadalmi oltalomhoz kapcsolódó e, igazságszolgáltatásról? Mit gondol? Lát-e lehetőséget az előrelépésre, különös tekintettel az egységes szabadalmi oltalomra és a kormányok közötti megállapodásokra? the informal az informális miniszteri ülés, amelyet a lengyel elnökség Szobotban szervezett, komoly áttörést hozott. Sok miniszter először hallott a szerződési jogról, és első alkalommal tudta megvitatni ezt a témát. Azóta, és ennek tökéletesen igaza van ebben, köszönhetően Krisztof Kiatoszki miniszter úr, illetve a lengyel elnökség erőfeszítéseinek nagyon siker, sok erőf, előrelépést sikerült elérni miniszteri szinten. Ezért tiszteltem Krisztofnak is azért, amit e területen tett, bár sajnálatos módon nem tudta befejezni a munkát az elnökség alatt a decemberi tanácsi ülésig. A nemzeti parlamentek szkepticizmusával kapcsolatban szerintem ezt kezelnünk kell. Mégpedig úgy, hogy egész egyszerűen elmagyarázzuk azt, hogy miről szól ez a javaslat. Úgy gondolom, hogy nagyon sok hamis híresztelés és hamis magyarázat okozta azt, hogy ilyen idegesek a nemzeti parlamenti képviselők. Hogyha rendesen elmagyarázzuk nekik, hogy mi van a javaslatban, akkor nagyon gyakran az fog történni, mint más esetekben, amikor valamit elmagyarázok egy újságírónak, és felcsillan a szeme, és végre megérti. Én azt gondoltam arról a dologról, hogy nagyon evidens, de muszáj volt elmagyarázni az újságírónak, mert számára nem volt evidens. Tehát cselekednünk kell, és éppen ezért tette azt az Európai Bizottság, hogy ezt a javaslatot a felgyorsított végrehajtást igénylő nyolc kezdeményezés közé sorolta. Most a Brüsszel egyes rendelettel kapcsolatban az Európai Uniós Szabadalmi Bíróság működését össze kell hangolni az a, a Brüsszel egyes rendelettel, illetve a közösségi joganyaggal, és Barnier biztos úrral vizsgáljuk is ezt, miközben igyekezzünk azon, hogy ez a felülvizsgálattal kapcsolatos munkákat ne akadályozza. Szeretnénk egy külön módosítót a Brüsszel egyeshez. Tudják bizonyára, hogy a bizottság, és hát mindannyiunk számára a szabadalom kérdése prioritás, hiszen folyamatosan óriási összegeket és lehetőségeket vesztünk el azáltal, hogy nem oldottuk még mindig meg az európai szabadalom kérdését. Tehát én magam is, és a kollégáim is vizsgáljuk a helyzetet, és próbáljuk megtalálni a legjobb megoldást, azt, ami nem fogja késleltetni a végrehajtást, a szabadalmi bíróság felállításának és egyéb jogszabályoknak a végrehajtását. Köszönöm szépen. A következő kérdésem van. A jogalkotás, amit most végzünk, csak a dologi jogra vonatkozik-e, vagy a magán nemzetközi jogra is? Érdekel a válasz erre a kérdésre, hiszen amint megszületik ez az európai jogalkotás, a nemzeti jogszabályokba és átültetésre kerül. Mindez pedig nem előfeltételezi azt, hogy ezzel megoldódnak a jogalkotások különbségéből adódó konfliktusok. Legal conflicts will always Jogi konfliktusok mindig fognak létezni, és hogyha jogszabályok között nincs konfliktus, akkor biztosak lehetnek benne, hogyha nincs jogi probléma, akkor majd a jogászok csinálnak egyet. És hát igazuk is van persze. Mit is csinálunk mi itt most? nem a hagyományos harmonizációs folyamatot használjuk, ami beavatkozik a nemzeti jogszabályokba, hanem ezt félretettük. Helyett egy második nemzeti jogszabályt fogunk a már létező nemzeti szerződési jog mellé beilleszteni, mégpedig a határokon átnyúló problémák kezelésére. Ez 27-szer teljesen egyforma lesz. 27 nemzeti jogszabály lesz ebből, ami teljesen egyforma. És azok az ügyek, amelyeket ez nem tud lefedni, például a nagykorúság kérdése, ezeket továbbra is a nemzeti jogszabályok fogják majd szabályozni. Például a Bécsi konvenció a nemzetközi kereskedelemre, az áruk nemzetközi értékesítéséről, szintén alkalmazható lesz például a nemzetközi magánjogban. És ez is létezik már ma a párhuzamosan egyéb nemzeti jogszabályokkal. Tehát nem rendkívüli ez a megoldás. Lesz egy A szerződési jogszabály minden tagállamban, és 27 darab egyforma B Európai Uniós és határokon átnyúló problémákat kezelő szerződési jog, ha kívánják igénybe venni. Köszönöm szépen, nincsen eh, további hozzászólás. Társjelentés tevőként én is hozzá szeretnék szólni a szubszidiaritás és a nemzeti parlamentek eh, kérdésköréhez. Azt gondolom, hogy ezt nem kell túlértékelnünk. Vannak eh, ellenérzések nemzeti szinten is van ellenállás, és tudjuk azt, hogy a tudományos világban is különböző nézetek léteznek. Vannak olyan professzorok, akik mondjuk részt vettek a munkacsoport munkájában, ők ezt támogatják, és mások pedig ellenzik mindezt, ez mindig is így volt, ez pedig az akadémiai vita kultúrájához kapcsolódik. A nemzeti parlamentek által felvetett egyik legfőbb aggály, az, hogy megszüntetjük az ő jogaikat ezen a területen, de ez nem igaz. Évekig vitáztunk arról, hogy milyen messze kell ebben a témában elmenni. A parlamentek többsége, parlament többsége, illetve a bizottság között egyetértés létezik abban, hogy opcionális eszközöt szeretnék létrehozni, ami nem helyettesíti a nemzeti jogszabályokat, hanem kizárólag határokon átnyúló esetekben lép életbe, és a nemzeti szabályozások pedig autonóm módon döntenek az összes többi kérdésről. Azt gondolom, hogy ezt az üzenetet intenzíve módon kell megpróbálni továbbítani, azért, hogy ezt az alapvető aggályt eh, kiküszöböljük a nemzeti parlamentek részéről. Tehát nagyon fontos eh, a hangsúlyt fektetni a kommunikációra, megnyugszanak majd a kedélyek, Mindenki, aki elgondolkodik a szubszidiaritás elvéről, rájön majd arra, hogy ennek a témának semmi köze a szubszidiaritáshoz. A nemzeti jogalkotási kompetenciába nem avatkozunk bele, hanem határokon átnyúló tartalmak esetében lép életbe ez a szabályozás. Itt magát a szubszidiaritást valósítjuk meg, és jó lenne, hogyha a nemzeti parlamentek arra használnák a szubszidiaritás eszközét, amikor arról van szó, hogy az adott nemzeti parlament jobban tudja szabályozni az adott területet, mint mások, de itt arról van szó, hogy ők ezt egyáltalán nem tudják szabályozni, csak mi tudjuk szabályozni ezt a területet, és nem akarunk tőlük elvenni semmit. Nemzeti fogyasztói jog lép életbe határokon átnyúló területeken, és a fogyasztók joghatósága mérvadó, tehát ez a Brüsszel 2 szabályozásnak köszönhető, nem nemzeti szabályozásoknak. Éppen ezért ezt fontos hangsúlyozni. Én nem értékelném túl a nemzeti parlamentek aggáját. Ez a szokványos politikai diskurzushoz hozzátartozik. Azt gondolom, hogy a mellettünk szóló érvek nagyon erőteljesek, és úgy érzem éppen ezért sikerül majd őket meggyőznünk a folyamat végére. A nemzeti parlamentek nem is egységesek ezekben a kérdésekben. Abban a tagországban, amit a legjobban ismerek, az egyik kamara inkább szkeptikusabb, a második pedig egyértelműen támogatja ezt az ügyet. És nem gondolom, hogy más lenne a helyzet a többi tagországban. Én azt javaslom, hogy őrizzük meg a nyugalmunkat, mi elvégezzük a kötelességeinket, Konzultációt folytatunk majd, mint minden egyes szokványos javaslat esetében, és a nemzeti parlamentek képviselőit is be tudjuk majd vonni ebbe a konzultációba. Azt gondolom, hogy ez csak jót tehet. Február 8-án ellátogatok a Német Parlament Jogi Szakbizottságába, és megpróbálok ott is világosságot teremteni ezeket a kérdéseket illetően, illetve megnyugtatni a kedélyeket, azért, hogy mindenki értse, miről van szó. Parancsolj, Vivian! Csak a következőt szerettem volna ehhez hozzáfűzni. Tisztában vagyok azzal, hogy mind a parlamenti képviselők, mind a biztos a, el kell, hogy látogassanak a fővárosokba, az európai fővárosokba, és hogyha a frakciókban, a szakbizottságokban lehetőség van arra, hogy a nemzeti parlamentek képviselőit önök bevonják a munkába, akkor ez nagyon hasznos lenne. Fontos, hogy ne legyen a nemzeti parlamenteknek az a benyomása, hogy a fejükön át döntünk, illetve az ő bevonásuk nélkül. Örülnék neki, ha segíteni tudnátok ebben, én is rendelkezésre állok, és szívesek, szívesen részt veszek abban, hogy ezeket a, az aggályokat eloszlassuk. Köszönöm, mondja az elnök. Ha nincsen további hozzászólás, akkor köszönöm szépen a biztos asszony jelenlétét, és folytatjuk a következő napirendi ponttal. Géringer asszony témája a következő, az árvaművek témája, először majd Csievszka kolléga.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 arra hagyatkoztam, amit ők megfogalmaztak a módosítókkal kapcsolatosan. Biztosan lesz még alkalmunk máskor is beszélni a témáról. 170 módosítót nyújtottak be. Sok-sok témát meg kell beszélnünk. Örülök annak, hogy a módosító indítványok többsége nagyon hasonlít egymásra. Ezért úgy gondolom, viszonylag könnyen kompromisszumot tudunk kötni a benyújtott módosítók többségével kapcsolatosan. Azokról szólnék most, amelyek a leggyakrabban előfordultak, a legtöbben, akik módosítót nyújtottak be, illetve majdnem mindannyian, a szerzői jog kérdésével nyújtottak be módosítót. Az én módosítómban a felségterület problémája merült fel, illetve hogyha a területet használjuk tagállam helyett, akkor konkrétabb lesz a megfogalmazás. Aztán, ami néhány vitatott pontot illet, Vannak javaslatok Európai Uniós szinten. Három módosító, amelyet Gálló asszony nyújtott be, ugyanabba az irányba mutat. Ő azt szeretné, hogyha az irányelv javaslatban szankcionáló mechanizmusok is előfordulnának. A diligent search kifejezést szeretnék kiemelni. Utalnék továbbá arra, hogy a lengyel nyelvű módosító indítványokat is kaptam. Néhány ezen módosítók közül teljesen másként hangzik, mint angolul. consultation és az agreement fogalmak, angolul teljesen eltérő fogalmak, a lengyel szöveg ezt eh, nyelvi kérdésként kezeli, nem pedig tartalmi kérdésként. Itt egy megállapodásról vagy egy hozzájárulásról van szó. Még egyszer alaposan meg kell néznem ezeket a módosítókat, ugyanis itt eh, nem csupán nyelvi módosításokról van szó, hanem tartalmi módosításokról. Annál is inkább, mert ez egy olyan megfogalmazást érint, amely nagyon fontos. Ez a 112-es módosító indítvány egyébként. A, az alapos keresés eszközeinek listájáról van itt szó. Ezt a jog tulajdonosaival egyetértésben, illetve azok hozzájárulásával kell végrehajtani. Szeretnék említést tenni a módosítók egy másik jelentős részéről is. Itt a koprodukciókról van szó. A bizottsági javaslat nem tett említést erről az audiovizuális művekkel kapcsolatosan, de előfordulhat, hogy árva művek koprodukcióban készültek, és a kérdés az, hogy ilyenkor, hogy hol tették közzé először az adott művet, és hogyan lehet a részletes keresést, vagy az alapos keresést ebben az esetben végrehajtani. A legtöbb vita a hetes cikkhez kapcsolódik. A bizottság ezzel kapcsolatosan azt javasolja, hogy meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy kereskedelmi célú felhasználása is megtörténhessen az árva műveknek. A kérdés elsősorban az, hogy kik azok, akik kereskedelmi célokra felhasználhatják adott esetben az árva műveket. Ezek kiadók, könyvtárak lehetnek, amelyek nyilvános hozzáférést szeretnének biztosítani bizonyos árvaművek esetében. Ezek nem kereskedelmi vállalkozások. Gondoljunk csak bele, hogyan működik egy múzeum, egy könyvtár, és hogy hogyan hasznosítják ott ezeket a műveket. Hogyha egy ilyen dokumentum egy múzeumban vagy egy archívumban köt ki, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ott kereskedelmi célra használják az adott művet, én legalábbis mást értek az alatt, hogy kereskedelmi célú felhasználás. Az Európai Bizottság tett még különböző megjegyzéseket, vannak további módosítók is, és bizonyos esetekben az Európai Bizottság világosan ellene van a kereskedelmi célú felhasználásnak. Örülök neki, hogy Christian Engström kolléga itt van, mert örülnék neki, hogyha további magyarázatot fűzne a saját módosítójához, ez a 92-es módosító indítvány. Itt az 5 éves határidőről van szó a közzététel előtt. Szeretném megérteni, hogy mi a helyzet ezzel az öt éves időszakkal. Ez azt jelenteni akkor, hogy a műveknek idősebbeknek kell lenniük, mint öt év. Tehát szeretnék még egy magyarázatot kapni Engström kolléga javaslatával kapcsolatosan. Van egy új javaslat, miszerint az árva műveket nem közzétett vagy megjelentetett művekként kell értelmezni, hanem olyan művekként, amelyek eh, adott esetben megjelentek, amelyeket hozzáférhetővé tettek a nagy közönség számára. Gondoljunk például fénykép, a fényképekre. A fényképészet területén eh, a legnagyobb probléma az művek kezelése. Ilyenkor felmerülhet a kérdése annak, hogy egy nyilvános eh, kiállítás alkalmával megtekinthetők voltak ezek a fényképek. Gondolkodhatunk természetesen így, de más részről ez nem, az, nem egy nagyon pontos meghatározás. Érdekelne a véleményük ezzel kapcsolatosan is. Aztán itt van a felelősség kérdése, és a kártérítés fizetésének lehetősége azok részéről, akik felhasználták az árva műveket. Ami a felelősség kérdését illeti, Gáló asszony nyújtott be indítványokat ezzel kapcsolatosan, és úgy gondolja, hogy tagállami szinten kell kezelni ezt a kérdést. Mi természetesen abból indulunk ki, hogy a jó hiszemű keresés eredményét mindenképpen fel kell használni. Aztán itt van a magán kiadók kérdése is. Én a módosítóimban azt vetettem fel, hogy különbséget kell tenni a, az archívumok, illetve a közszolgálat és kereskedelmi műsorszolgáltatók között, Itt nyilvánvalóan különbséget kell tenni az archiválásban is. Aztán kételyek merültek fel azzal kapcsolatosan is, hogy hogyan kezeljük a könyveket, illetve az olyan könyveket, amelyek illusztrációkat tartalmaznak, vagy képeket. Kérdés, hogy minden egyes fénykép vagy litográfia esetében el kell végezni a keresést, vagy talán a könyvre vonatkozik a keresés a benne megjelentetett művekkel egyet. Ha a könyvet egységes műnek tekintjük, akkor ebbe az irányba kell haladnunk. Itt van továbbá az a kérdés is az árva művek kapcsán, hogy itt egyfajta kommunikációról lehet szó. Az imént ugye közzétételről beszéltünk. A művekhez való hozzáférést másként is lehet biztosítani. Értelmezhetjük ezt a műhöz való hozzáférés biztosításaként. Azt javasolnám, hogy a jövő héten dolgozzunk írásos kompromisszumokat, írásban kompromisszumokat ezekről a kérdésekről, amelyek számomra is kérdésesek, főként a szóhasználat fontos itt, ez érint egyébként a módosítók nagy részét, és szeretném megkérni önöket, hogy mondják el véleményüket a vitatott kérdésekkel kapcsolatosan, főként a, az árva művek kereskedelmi célú felhasználásáról tehát, a diligent search, azaz az alapos keresés vonatkozásában, és azzal kapcsolatosan, hogy a koprodukciók és a kommunikáció terén milyen javi, javulásra van szükség. Végezetül szeretném megkérdezni, hogy itt van-e valaki a tanács és a bizottság képviseletében, és szeretne hozzájárulni a vitához, elnök? Köszönöm szépen, Nébler kolléganő következik, és utána majd megnézzük, hogy van-e valaki a bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Göringer kolléganőnek. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a módosítókról korábban is volt már alkalmunk egyeztetni, és köszönöm szépen a jó javaslatot, amit a kolléganő a javaslatában tett. A saját módosítóimra szeretnék kitérni, és szeretnék néhány közös pontot is kiemelni, illetve két olyan dologra kitérni, ahol eltérnek véleményeink. Ha jövő héten kidolgozzák a kompromisszumos módosítókat, akkor szeretnék javaslatot tenni, hogy milyen irányban haladjunk tovább. Fontosnak tartottam azt, hogy az irányelv hatáskörét kibővítsük, a kiadók kapcsán az egyes bekezdés egyes pontjában kiegészítettem a szöveget, azzal, hogy a kiadók is kerüljenek bele az irányelv hatája alá. Hiszen a kiadók a saját archívumaikat is ugyanúgy használniuk kell, mint a nyilvános levéltárakat. Az egyes cikk egyes pontjában fontosnak tartom azt, hogy a harmadik felek ne vásárolhassák fel a már meglévő archívumokat. Tehát kérem azt, hogy az egyes bekezdés kettes pontjába ez kerüljön bele, ami a részben árva műveket illeti, és a jelentéstevő asszony is arra törekedett itt, hogy a logikát megfordítsa. A bizottság azt mondja, hogy a akkor nem minősül részben árvának egy adott mű, hogyha megtalálnak bizonyos tulajdonosokat. Én ezt gondolom, hogy ez pont fordítva kéne, hogy igaz legyen. Ha később bukkannak rá a tulajdonosokra, akkor fontos, hogy az ő jogai sértetlenül maradjanak. Hogyan kezeljük a koprodukciókat? Egy klasszikus példa, például megjelenik egy új film, olasz-osztrák koprodukció mondjuk, és Kánban mutatják be a filmfesztiválon a jelenlegi tervezet alapján Csak Franciaországban kell a diligence search elvégezni. Azt gondolom, hogy Olaszországban és Ausztriában is el kell végezni ezt a szorgalmas keresést, és kideríteni azt, hogy a jogok tulajdonosai megvannak-e. Örülnék annak, hogyha a módosítóimat támogatná a jelentéstevő. Azt gondolom, hogy nagyon sok ponton hasonlóak a véleményeink. A copyrightot a copyright and neighboring rights kifejezéssel szeretném, ha helyettesítenénk az eltérések, az alkalmazás kérdésének köre is felmerül itt. Felmerül a kérdés, hogy a magánfelhasználók is bekerüljenek ide, vagy nem. Én kitértem a kiadókra. Azt gondolom, hogy a dokumentált kulturális örökségünkből a lehető legtöbbet tegyük a közvélemény rendelkezésére, illetve tegyük hozzáférhetővé a közvélemény számára. A 6-os, 7-es cikkei kapcsán lesznek még jelentősebb viták, a hozzáférhetővé tesz, illetve a kereskedelmi felhasználást szeretnénk törölni. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az összes digitális tartalmat is térítési díj ellenében lehet felhasználni. Vannak olyanok, akik pont az ellenkezőjét gondolják. Azt gondolom, hogy ezekről a különbségekről még vitáznunk kell. Örülnék annak, hogyha jelentéstevő beszámolna arról, hogy hogyan tervezi a kompromisszumot megfogalmazni. Thank you. Uh, well, I, uh... Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy nagyjából egyetértünk a lényegben. A múzeumok, könyvtárak számára ez valós probléma, és a műsorszolgáltatók számára is. Érdekes és néha vicces dolgokat is rendelkezésre lehetne bocsátani, nyilvánosságra lehetne hozni, de hát szükség van arra, hogy a közös európai kulturális örökséget elérhetővé tegyük. Ebben mindannyian egyetértünk. Abban a módosító indítványban, amit én és Lichtenberger kollégám benyújtottunk, hát a legtöbbet nem mi magunk fogalmaztuk, hanem az EBU, az Európai Bro- European Broadcasting Union az egyik forrása ezeknek a módosítaknak. Ők ér, úgy érzik, hogy ahhoz, hogy hasznos legyen számukra ez az irányelv, ahhoz ezek a dolgok be kell, hogy kerüljenek. A másik forrásunk pedig a könyvtárak és könyvtárak szervezetei, köztük az Európájána projekt. Ők is javasoltak olyan módosításokat, amikről úgy érzik, hogy szükségük van rájuk, hogy hasznos legyen számukra ez a jogszabály. Tehát ezeket a módosítókat, amiket mi nyújtottunk be, ezen két forrás véleményét tükrözik. Nem tettem hozzá, de talán szerettem volna, az az, hogy érdemes lenne a hatályt kiterjeszteni. Én úgy látom a helyzetet, hogy fontos, hogy a múzeumok és a könyvtárak lehetőséget kapjanak annak a nyilvánosságra ozatalára, mire rendelkeznek, de például a történelmi dokumentumtárakra is gondoljunk. A dokumentumokat nagyon gyakran kereskedelmi szervezetek, üzleti vállalkozások hozzák létre. De ezzel kapcsolatban nem tartottam jó ötletnek, hogy módosítót nyújtsak be, mert kicsit ellentmondásosnak tartottam ezt a területet, de örülök, hogy Nibler asszony ezt megemlítette, tudok csatlakozni hozzá. Nagyon hasznos a közös kulturális örökség rendelkezésre bocsátása. És most konkrétan. Az öt év az 52-es módosító indítványban. miért pont 5? Az emögött rejlő ok a következő. Az Európai Bizottság eredeti javaslata azt mondta, hogy az audiovizuális termékek esetében 2001 vagy 2002. január 1 lenne a határidő, hogy legalább így relatíve idősek legyenek ezek az ár, azok a művek, amelyeket árva műveknek nyilvánítanak. Ők egy konkrét dátumot határoztak meg, de szerintem az nem jó ötlet. Reméljük persze, hogy ez a probléma a jövőben kevésbé fog előfordulni, de attól még előfordulhat, és ezért szerintünk több értelme van annak, hogyha egy időkeretet határozunk meg. A leges, legelső javaslatban, a bizottság javaslatban a könyvek és újságok számára nem volt ilyen határidő. Tehát abban a pillanatban, hogy egy újság vagy könyv megjelenik, elméletileg valaki azonnal mondhatja, hogy mondjuk ennek részei azok árva státuszba kerülnek. Ezért javasoltuk azt hogy mondjuk azt, hogy azok a művek, amelyek öt évnél fiatalabbak, hát ott meg kellene, hogy legyen a szerződés, vagy valamilyen um, egyéb dokumentum, amiből kiderül, hogy ki a szerzője. Úgyhogy igazából ennyi okunk volt arra, hogy egy ilyen idő határt megszabtunk, de hát amúgy Egyetértek a szankciókkal, a kártérítéssel, nagy tévé csatornákról beszélünk, könyvtárakról, hát ezek nem bűnszervezetek. Úgyhogy igazából nem azt várjuk tőlük, hogy a jó hiszeműségen kívül bármi mást mutatnának, de hát már is vannak kártérítési ügyek és szankciók nemzeti szinten, a szerzői joggal kapcsolatban. Éppen ez volt ennek az irányelvnek a kiinduló pontja. Hát mindezt elmondván még hozzátenném, hogy örülök ennek a szövegnek, várom a további fejleményeket, és remélem sikerült észszerűen elmagyaráznom az öt év mögött rejlő gondolatainkat. Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Kollege Engst. Köszönjük szépen Engström kollégának, Boris kolléga, majd Tány kolléganő következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, én is szeretnék gratulálni Göringer Teodenberg asszonynak a kiváló együttműködésért, és azért, mert nagyon nyitottan kö- kö, közelítette meg az irányával kapcsolatos munkát. Néhány dologra szeretnék rámutatni. Az első a hatály az irányelv lényegi hatája nyilvános tevékenység számára. A nyilvános tevékenység úgy tűnik számomra, hogy tagállamonként különbözik, ezért itt pontosabban kell fogalmaznunk, különösen a non-profit tevékenység esetében. Úgy vélem, hogy világosabbnak és átláthatóbbnak kell lennie, hiszen nagyon sokat gondolkozunk a hatájon, a hozzáférhetőség a lehető legszélesebb körben kell, hogy megvalósuljon. Azonban azon egységek számára, akik kereskedelmi célból kívánnak valamit felhasználni, más a helyzet, mint azok számára, akik nem. Aztán a szerzői és szomszédos jogok. Ne felejtsék el, hogy néha a szerződi jog átruházható jogszerűen valaki másra. Például mondjuk a mű alkotója is ezt megteheti. A jogtulajdonos jogszerűen a jogtulajdont átruházhatja másra. Ezt se felejtsük el. És a következő megjegyzésem pedig azokra a művekre vonatkozik, amelyeknek több szerzője van. Néha nem lehetséges konkrét részekre osztani egy művet, és egyes szerzőköz rendelni az egyes részeket. És még akkor is lehet, hogy legalább egy ismert jogtulajdonosa van, bár a többit nem ismerjük, és akkor szerintem nem lehet árva műnek minősíteni egy ilyen művet. Aztán a sajtóban megjelent ö, művekkel kapcsolatban az irányelv általános szabályai közül nem mindegyik vonatkozik mindenre egyforma módon. Nagyon gyakran vannak anonim vagy becenév alatt futó megjelenések a sajtóban. Az ilyen sajtóban megjelent cikkeket lehet szerintem ebben az irányelvben műnek tekinteni. Ezért úgy gondolom, hogy számunkra fontos ezt a lehetőséget megadni, hogy az anonim, azaz név nélkül megjelent műveket minősítsük árva műnek. Ez lehet, hogy ellentmond a szabályoknak, úgyhogy lehet, hogy valami külön megoldásra lesz itt szükség. Köszönöm szépen, Tájn kolléganő. Elnézést kérek, hogy nem tudtam elejétől fogva követni a vitát, el kellett mennem. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt az átfogó tervezetet. Néhány megjegyzésem volna. Először is nem értem, hogy a műsorszolgáltatók nem miért bővítették ki a hatályt, törölték a közszolgálati fogalmat, így most a kereskedelmi szolgáltatók is beletartoznak. A 2002 december 31-e előtt létrehozott művekről van itt szó. Azt hiszem, néhány tagállamban nincsenek is ilyen régóta kereskedelmi műsor szolgáltatók. Ez esetben tudni kellene, hogy ki a jogtulajdonosa, hogyha nem a műsorszolgáltató az, és itt van egy ellentmondás a hatos cikkel is. A hatos cikkben ugyanis áll, hogy az árva műveket a közérdek szempontjából kell felhasználni, a kereskedelmi műsorszolgáltatók sohasem a közérdeket szolgálják. Vannak bizonyos érdekeik, de hát elsősorban pénzt szeretnének keresni, profitot termelni. Ezért a kereskedelmi műsorszolgáltatókra történő kiterjesztéssel nem értek tulajdonképpen egyet, akikre egyébként nem is lehet rákényszeríteni a munkát, vagy a keresést. Hogyha itt arról van szó, hogy a kereskedelmi, illetve a közszolgál, hogyha itt arról van szó, hogy a közszolgálati musorszolgáltatók magánjogi formában működnek, akkor ezt világosá kell tenni. Másodszor Támogatom az általános javadalmazási kötelezettséget is, legyen szó közérdek számára történő felhasználásról, vagy egyéb más felhasználásról. Mondtam már, hogy ez egy kicsit problematikus ennek a meghatározása, hogy mikor szolgál egy mű felhasználása közérdeket, és mikor nem. Az sem világos, hogyha nem közérdek szempontjából használják fel, akkor miért ne legyen javadalmazás? Kezd, akkor rátérnék most a 39-es módosítóra. Ez arra az esetre terjed ki, hogy ismerjük a jogtulajdonosát, de nem tudjuk őt fellelni sehol, tehát nem ismerjük, nem tudjuk, hogy ő hol találhatjuk meg. A bizottság javaslata azt irányozza elő, hogy ez esetben nem kell megadni a jogtulajdonosának nevez, nevét. A 39-es módosítónál nem értem, hogy miért kellene ezt a passzust törölni. Gondom van a 29-es és a 31-es módosítóval, és a 29-esben a következő áll. Függetlenül a tagállami szabályozástól a kollektív licenc kell, hogy érvényben legyen. Én nem értem, hogy miről szól itt a módosító. Azt hiszem, hogy lesz majd még egy vonatkozó irányelv. A 31-es módosító esetében pedig, azt hiszem a kolléga beszélt már erről is, miért legyen értéktelen az ismert jogtulajdonos szerzői joga. Az audiovizuális műveknél probléma ez, hiszen ott általában azt szokták mondani, hogy nagyon sokan birtokolják a jogokat, gondoljunk a filmekre, nem világos számomra, hogy ez esetben az árva mű státusz miért is legyen állandó vagy folytatólagos, hogyha a legtöbb jogtulajdonos ismert. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nébler kolléganő, aztán a bizottság, majd a jelentéstevő kap újra szót. Köszönöm szépen. Nagyon izgalmasnak tartom ezt a vitát. Ha a Spiegel német heti lap használja az archívumait, akkor ez abszolút közérdek. Hogyha ezt egy példán keresztül világítjuk meg, akkor ez egyértelmű. Ha fókuszt vesszük, vagy a vércsászóhét, vagy más eh, heti lapokat, akkor legalábbis, ami a Spiegelt illeti, hiszen eh, történelmet írt a Spiegel, mert nem értem, hogy itt miért lenne probléma az archívumokhoz való hozzáférés biztosítása. Giorello úr képviseli az Európai Bizottságot, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szerettem volna mondani a jelentéstevőnek, illetve a szakbizottságnak eddigi munkájukért. Nagyon konstruktív a vita, sokan érdeklődnek a javaslat iránt, és számos hasznos módosító indítványt fogalmaztak meg a képviselők, mind a jelentéstevő, mind más képviselők. Hasznosak ezek a módosítók, hiszen a bizottsági javaslatot javítják. De azért is hasznosak, mert ez a szakbizottság megpróbál konvergenciát kialakítani a tanács munkáját illetően, és a bizottság ezt nagyra értékeli. Köszönjük szépen a jogi szakbizottság munkáját. Nagyon sok ügyet vetettek fel a képviselők, megpróbálom ezek közül a legfontosabbakat kiemelni. Vita folyik az alkalmazási hatáskörről, Nibler asszony megemlítette azt, hogy a kiadókra is ki kell terjeszteni a hatáskört, a közszolgáltatók kapcsán ez már létezik. A bizottság megközelítése a javaslatban arra irányult, hogy ezt az irányelvet közintézmények számára hozzáférhető eszközé szeretnél tenni, közintézmények számára hozzáférhetővé, mert a közintézményeket értékeljük a kulturális örökségünk őrzőinek. Éppen ezért, ami a kedvezményezetteket illeti, ezek körét korlátoztuk. A javaslat egyes cikkeje tér ki erre a pontra. Ugyanez mondható el a hatos cikkeiről, a hetes cikkeiről, az ezzel kapcsolatos vitákról, illetve a javadalmazásról. Itt megpróbáltuk megpróbáltunk egy javaslatot kidolgozni a rendszerre, a hatos cikkelyben. A hatos cikkely az intézmények missziója értelmében, a közérdekek érvényesítése értelmében, és itt értelmeznünk kell azt, hogy mit értett a bizottság a közértek alatt, közértegek alatt. Itt a nem kereskedelmi jellegű tevékenységekről van szó, olyan tevékenységekről, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek, vagy legalábbis pusztán a költségeket lefedő díj ellenében. A bizottság ebből indult ki. Éppen ezért nem terveztük a javadalmazás bevezetését, hiszen hogyha a diligent search elvét bevezetjük, akkor, hogyha ez a jövőben újból megjelenik, akkor az adott tulajdonos visszakaphatja a e, szerzői jogait. A hetes cikkelyben megpróbáltunk rugalmasságot teremteni azon tagországok számára, amelyek kereskedelmi gyakorlatot eh, szeretnének biztosítani a közintézmények számára, amelyeket az egyes cikkely megemlít. Folyamatos vita zajlik ebben a szakbizottságban, és más szakbizottságok is foglalkoznak a témával, a javaslat hetes cikkelyének törléséről. Mi ezt eh, rögzítettük. Voltak speciális kérdések, amelyek technikai jellegűek, de fontosak. Nem térnék ki mindegyikre. Vannak olyan elemek, amelyek eh, a mi javaslatunkat is javítani hivatottak, világosabbá szeretnék ezt tenni. Nem csak a szerzőkről, hanem a jogok tulajdonosairól is szó van itt. hiszen felmerülhetnek olyan szerzői jogok, amelyek nem feltétlenül a tartalomhoz kötődnek. Tehát jó lenne külön a jogok tulajdonosait és a szerzőket külön kiemelni. A részben árva művek témája egy következő fontos téma. Számos módosító indítvány született ebben a szakbizottságban, és ezek arra tettek javaslatot, hogy a bizottság javaslathoz képest még tovább kéne menni. Hogyha újból megjelenik az adott mű szerzője, illetve őt megtalálják, akkor egy adott árva mű, vagy részlegesen árva mű már nem minősül annak. A bizottságon belül is hasonló viták folynak, illetve a tanácson belül is. Hát érdemes ezeket a kérdéseket még egyszer megvizsgálni. Természetesen nyitva állok a kérdésekre, de még szeretnék néhány pontot megemlíteni. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek a közvélemény felé történő kommunikációra is kitérnek, illetve a hozzáférhetővé tételt is megemlítik. Hangsúlyozni szeretném, hogy két speciális koncepcióról van szó, speciális jelentéssel rendelkeznek ezek a koncepciók. A rendelkezésre bocsátás, rendelkezés az interneten keresztül történő hozzáférésre utal. Tehát a szerzői joghoz kapcsolódó aktus a digitális tartalomra vonatkozik, és ez azt jelenti, hogy az interneten keresztül történik ez a hozzáférhetővé tétel. Azt gondol, éppen ezért gondoltuk azt, hogy ezt a terminológiát lenne fontos használni. A bizottság nem tervezi az interneten túli terjesztésre kibővíteni ezt a javaslatot. Az utolsó megjegyzésem, itt is egy speciális kérdés merül fel. Az anonim művek nem egyenlő az árva művekkel. Például, ha egy újságcikk, illetve egy könyv anonim szerzői név mellett kerül kiadásra, Ebben az esetben nincsen szüksége az úgynevezett diligent search-re, hiszen megvan a szerzője ennek a könyvnek, vagy az adott újságcikknek. Nem arról van szó, hogy őket meg kéne keresni. Technikai jellegű kérdésekről van szó, de természetesen további tisztázásra van még szükség. Ha vannak kérdéseik, akkor ezekre szívesen válaszolok. Köszönöm. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. A jelentéstevő következik, Géringer kolléganő. A tanács? Tanácstól van itt képviselő? Hát akkor adjuk meg a tanácsnak is a lehetőséget, az áll, hogy álláspontját ismertesse, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. az a megtiszteltetés ért, hogy a lengyel soros elnökség alatt a szerzői jogokkal foglalkozó tanácsot irányítsam, illetve annak munkáját, és ott foglalkozunk az irányelv javaslattal is. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy megismerkedhetünk ezúttal a jelentés tervezettel és a módosító indítványok tartalmával is. Üdvözöljük hogy a jelentéstevő által javasolt számos módosító tükrözi az általunk a tanácsban folytatott eszmecserét, hasonló problémákat tudtunk azonosítani mi is, és most meg kell találni a megoldást ezekre a problémákra. Úgy gondolom azonban, hogy jó irányba haladunk. Röviden, sok kérdésről már említést tettek a képviselők. Általánosabb kérdésekről szeretnék beszélni, és szeretném érzékeltetni ezáltal, hogy milyen irányba halad az eszmecsere a tanácsban. Az árva művekkel kapcsolatos irányelv egy nagyon érzékeny területet érint. Ott ugyanis a szerzői jogokról van szó, de a jogtulajdonosok beleegyezése nélkül is az szerzői jogok tulajdonosra és azok hozzátartozóinak beleegyezése nélkül. Ez azt jelenti, hogy nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, és jogbiztonságot kell teremtenünk többek között az archívumok számára is, hogy világos legyen, hogy mi engedélyezett és mi nem az árva művek felhasználásával kapcsolatosan. Másrésztről azonban az sem történhet meg, hogy más jogtulajdonosok jogai sérülnek. A tanácsban a lengyel soros elnökség részt vett egy javaslat kidolgozásában, és most két kompromisszumos szövegünk van, amelyről továbbra is vitatkozunk a tanácsban. közérdekű intézményekkel és a közérdek témájával foglalkozunk ebben a két javaslatban. Ez úgy értendő, hogy az árva művek hozzáférhetővé tétele ennek az irányelvnek a kontextusában a közérdekű intézmények online eszközök révén, valamint könyvtárak révén történik, hogyha magánszemélyek is használhatják azonban ezeket a műveket, akkor előfordulhat, hogy mégis a szerzői jogok sérülnek, ezért megfelelő biztosítékokat kell építenünk a jogszabályba, amelyek gondoskodnak arról, hogy érvényesül a szerzői jogok védelme, hogyha kereskedelmi felhasználásról van szó. A tanácsban folyó eszmecserje jelenleg a közérdekű intézményekben történő felhasználásról folyik, de itt semmiképpen sem lehet szó kereskedelmi célú felhasználásról. Egy mechanizmust javasolunk, és bizonyos értelemben pontosításra szorul a hatos cikk. Itt az úgynevezett, megengedett, engedélyezett felhasználásról van szó, ez egy ez egy olyan hasznosítás, ez a angolul az Exceptions and Limitations címszó alatt szerepel. Itt elsősorban arról van szó, hogy egy könyvtár vagy archívum az árva műveket egyszerűen felhasználhatja, nincs szüksége engedélyre, másrésztről a mechanizmus biztosítékot tart, is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a szerzői jog nem sérül. A szerzői jog védelme mindenképpen lényeges pont, és a szerzői jog védelmét egy három lépcsős tesztelési mechanizmus révén szeretnénk biztosítani. Ezt az eljárást mindig végre kell hajtani, mielőtt az engedélyezett felhasználásra sor kerülhetne. Emellett fennáll annak is a lehetősége, hogyha a jogtulajdonost megtalálják, akkor a jogtulajdonos javadalmazásban részesül, illetve abban az esetben, hogy a gondos jogtulajdonos keresést nem végezték el, a keresés nem volt gondos, ez esetben kártérítés lehetősége is felmerül. Az esetben tehát, amikor nem alkalmazzák megfelelően az irányelv által meghatározott kritériumokat. Egy utolsó pont, látnunk kell, hogy európai szintű felhasználás lehetőség teremtődik az irányelve, ami az árva műveket illeti. A tagállamoknak továbbra is meg lesz a lehetősége arra, hogy olyan megoldásokat vezessenek be, amelyek túlmutatnak ezen az irányelven, és amelyek a hozzáférhető vététel más mechanizmusaira támaszkodnak, illetve az engedélyezés más mechanizmusaira. Ez azt jelenti, hogy az árva művek többek között kereskedelmi célra is felhasználhatók, de a szabályozás az esetben nemzeti szintű, az irányelv nem terjed ki ezekre a kérdésekre, az irányelv ugyanis a felhasználásnak csupán azokra a lehetőségeire terjed ki, amelyek EU-s szinten valósulnak meg. Internet, internetes könyvtárak, ezek tartoznak ide, többek között. Minden olyan esetben, tehát az irányelv hatájáról beszélhetünk, amikor a felhasználás transnacionális, azaz nemzetek feletti jellegű, és nemzeti szinten további megoldásokat találhatnak a tagállamok, ezt nem tiltja meg az irányelv. Ha kérdésük van, természetesen rendelkezésükre állok. Elnök, köszönöm szépen. Géringer kolléganő, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, és köszönöm a nagyon értékes megjegyzéseket is. Bemutattam a módosító indítványokat, már előzőleg is volt lehetőségem ezekről beszélni, de nagyon fontos néhány dolgot tisztázni. Nem javasoltam, hogy egy olyan szerző esetében, akinek a nevét ismerjük, akinek az, aki azonban nem jogtulajdonos, hogy ez esetben név nélkül történjen a közzététel. Én egyfajta rendszert szeretnék bevezetni a 6-os 7-es cégben. A 6-os cégben olvashatók azok a kritériumok, amelyet minden árva műnek teljesítenie kell ahhoz, hogy hozzáférhetővé tehessék. Mindaz, ami a hetedik, hetes cikkben áll, mindaz a hatos cikkre vonatkozik. A hatos cikk világosan leírja, mi a helyzet a szerző nevével. Mindezen kritériumokat ott elolvashatjuk, és itt nem is a kereskedelmi felhasználásról van szó elsősorban. Ez a hatos cikkben említett árva művekre vonatkozik, és a hetedik cikk tartalma tulajdonképpen egy egyfajta forradalmat vezet be ezen a téren. A hatos cikk felsorolja az árva műveket, és a hetes cikk csak a lehetséges kereskedelmi célú felhasználásról szól. A hetes cikk vonatkozik a hatodik cikkre, és a hatodik cikk pedig a kritériumokat sorolja fel, a tekintetben, hogy mikor lehet egy árva művet felhasználni. Ami pedig a közintézményeket illeti, illetve az első cikkben említett összes intézményt, az archívumokat és a könyvtárakat is szeretném felvenni felsorolásba. Ezek név szerint ugyan nem közintézmények, de egy hozzáférést biztosítanak a nagy közönség számára, ide tartozhatnak a magánkézben lévő archívumok vagy könyvtárak, hogyha például, vagy azok, amelyeket különböző alapítványok vagy egyéb grémiumok irányítanak. Tehát tudományos jellegű könyvtárak, szakkönyvtárak például ide sorolhatók, amelyek egy magánkézben lévő épületben adnak lehetőséget a hozzáférésre. Ez esetben az archívumok, ezek az archívumok, könyvtárak nem használhatók fel, de én azt szeretném, hogyha ezek mégis felhasználhatóvá válnának. Ezért én szeretném megváltoztatni az egyes cikk megfogalmazását az irányelvben. Hasonló a helyzet az intézményekben meglévő művekkel kapcsolatosan. A bizottsági javaslata e tekintetben szól arról, hogy vannak művek, filmek, könyvek ezekben az archívumokban és könyvtárakban, és hogyha egyszerűen csak az intézményeket soroljuk fel, akkor ez jobb megoldás volna. Előfordulhat, hogy például kiadóknak még megvan egy-egy forgatókönyv vagy fényképek, amelyek a filmforgatáson készültek. Nem szeretném tehát korlátozni a szöveget annyiban, hogy csak könyvekről, filmekről van szó, hanem az egész, az archívum egész tartalmáról kell, hogy szó legyen. Aztán továbbá nem szabad, hogy fenyegetettséget jelentsen az, hogyha valaki az interneten próbál hozzáférni a művekhez. Nibler asszony is szólt erről. Gondoljunk a Spiegel archívumára, vagy más kiadók archívumaira. Szeretném még egyszer világosá tenné, hogy a saját archívumok kereskedelmi célú felhasználásáról van itt szó. Aztán, hogyha egy részben elárvult mű egyik szerzőjét megtaláljuk, mi történik? A korábbi módosítóimban nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mert ezt már megvitattuk korábban, de az önök módosítóiban amelyeket egyébként nagyon köszönök, ismét szerepel ez a kérdés. Még egyszer köszönöm a segítségüket, és a titkánság együttműködését is szeretném megköszönni, és szeretném megdicsérni a titkárság kompetenciáját is. Mint ahogy mondtam, jövő héten elkészítem, illetve elküldöm önöknek az első kompromisszumos módosítókat. Itt Elsősorban azokkal foglalkozom majd, azok módosítókkal, amelyek nem olyan vitatottak, és utána térek rá majd a vitatottabb kérdésekkel foglalkozó módosítókra, és kérném, hogy talán Strasbourgban az árnyék jelentéstevőkkel üljünk össze, természetesen eljöhet mindenki, aki érdeklődik a téma iránt, és utána ott majd kidolgozunk javaslatokat egy közös megoldásra. Elnök, köszönöm szépen. Nem egyszerű témáról van szó, úgy gondolom. Ez a megfelelő út irány. Ezzel le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és mielőtt rátérünk Cvjevka kolléga jelentésére, korrigálnám a módosítók benyújtásának határidejét a néppárt kérelmére. A jelentéstevő beleegyezett abba, hogy a Róma 2-ről szóló jelentést és az európai bíróságok reformjáról szóló két jelentés esetében December 9-ére toljuk ki a határidőt a módosíták benyújtásával kapcsolatosan. Elsőjéről, tehát 9-ére toltuk ki a határidőt, és most térünk rá Cievka kolléga jelentésére. Parancsoljon! Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. E, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm az eltökélt kollégáknak, hogy itt maradnak és meghallgatják a véleményemet. Elnézést kérek, hogy nem tudtam itt lenni tegnap. Egészségügyi problémám volt. Úgyhogy sajnos nem tudtam eljönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak és most meghallgatnak engem. Jelen pillanatban Ezzel az ügyel már abban a stádiumba jutottunk, hogy a módosító indítványok is beérkeztek, és ezt a jelentést most csak finomítjuk. Nem volt könnyű és egyszerű ez a jelentés. Egy jól működő brüsszeli egyes rendeletről van szó benne. 61 módosító indítványt kaptam, szeretném a szerzőknek megköszönni a munkájukat. Különösen köszönet illeti Evelyn Regnert és Diana wallis -t. ők voltak a legaktívabbak. És engedjék meg, hogy figyelmeztessem önöket arra, hogy még kell egy kicsit dolgoznunk ahhoz, hogy a végleges kompromisszum megszülessen. A javasolt módosításokat elemezve kirajzolódott, hogy milyen problémák állnak előttünk még mindig. De kell hadd kezdjem a nem ellentmondásos ügyekkel. Nem ellentmondásos az exekvatúr eljárás megszüntetése. A szemináriumok során rengeteget beszéltünk erről, a szakértőkkel, a három oldalú megállapodásokon is említettük ezt. Úgy tűnik, hogy ennek az eljárásnak a törlése nem ütközik akadályba. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi jogi klímában, illetve a különböző joghatóságok közötti együttműködés jelen pillanatban annyira jó Európában, hogy nincs szükségünk újabb eszközökre. Ezek csak a költséget növelnék az eljárások során a polgári és kereskedelmi ügyekben. Nem szükséges ismét ellenőrizni, azokat a joghatósági intézkedéseket, amelyeket már korábban meghoztak. Ezt azért érdemes most elmondani, mert szerintem a legnagyobb hozzáadott értéket ebben a dokumentumban éppen ez jelentené, hogyha sikerül elfogadni. Remélem, és remélem, hogy megalapozott ez a reményem, hogy egy másik javaslatom is ugyanilyen sikeres lesz. Azt javaslom, hogy legyen egy garancia, amit a legtöbb kollégánk támogatni is tudott, és ez szintén örömmel tölt el engem. Persze nem tudunk mindenben egyetérteni, bár szeretném, Úgyhogy például az exekvatúra eljárás eltörlésével kapcsolatban a derogációs probléma még mindig megmarad. Az Európai Bizottság kettő derogációt javasolt, az egyik a jó hírnév megsértésére vonatkozik, a másik pedig a kollektív fellépésekre. Szerintem minél egyszerűbb egy szabály, annál jobb. Minél kevesebb a derogáció, annál jobb. És hogyha lehetséges, ellenőrizni a folyamatot közpolitikai eszközökkel, akkor szerintem nem igazán szükséges ezeket az eltéréseket megtartani. Ez az én álláspontom. Természetesen megpróbálom védeni, de mindazonáltal, mielőtt a szavazólisták elkészülnek, még fogunk erről beszélni. Van egy másik módosítóindítvány csoport. Ezek a a tartózkodásra vonatkoznak. Az első javaslat persze nem mindig a legjobb, úgyhogy a 19-es és 20-as módosító indítványomat ennek a szellemében vissza is szeretném vonni. Mégpedig azért, mert alaposan elemeztem az Európai Bizottság javaslatát, és ami a joghatóság vagy választását illeti, mégiscsak az Európai Bizottság javaslata a támogatandó. A többi módosítást illetően például az eljárás felfüggesztése témájában azt hiszem, hogy ezek a módosító intványok egy irányba mutatnak. Mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy elérjük azt a kívánatos célt, hogy a, az úgynevezett torpedó cselekvéseket megszüntessük, és világos, koherens szabályokat hozzunk létre a joghatósági megállapodásokkal kapcsolatban, hiszen ez az állampolgárok és a bíróságok számára is a lehető legjobb lenne. Reménykedem abban, hogy jó kompromisszumra tudunk jutni végső soron. És hogy a 29-től a 34. cikkekig sikerül úgy megfogalmaznunk a dokumentumot, hogy mindenki számára elfogadható legyen. És még egy pont, ami számomra a legproblematikusabbnak tűnik, most már néhány hónapja foglalkozom ezzel. Ez pedig az Európai Bizottság javaslatának az alkalmazási köre, a hatája. Azt javasolja a bizottság, hogy a hatály legyen szélesebb körül, és azokra az esetekre is vonatkozzon, ahol az egyik fél nem egy Európai Uniós tagállamban tartózkodik, illetve rendelkezik címmel. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek az Európai Bizottság javaslatát támogatják, vannak olyanok, amelyek ezt ellenzik. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy a témáról szemináriumokat és vitákat is hallottunk, és úgy tűnik, hogy a szakértők általában magát a gondolatot nem vetik el, mert a mögöttes gondolat az helyes. Mindazonáltal ellenzik az, hogy ezt a problémát így oldjuk meg ebben a konkrét dokumentumban és ebben az időpontban. Ezért azt hiszem, hogy itt inkább a szakértők véleményét tudnám támogatni. Ha egyszerűbben megfogalmazhatom, a gondolattal az elvel egyetértek, de nem tartom ezt a megfelelő időpontnak. Még túl korán van, hiszen tény az, hogy nem tudjuk, hogy mi történhet nem tudjuk, hogy mi történik például akkor, hogyha a harmadik államok azt kívánják, hogy az ő ítéleteiket fogadjuk el az EU-ban. Úgyhogy ezeket a vitákat továbbra is nagyon komoly figyelemmel fogom követni. Tudom, hogy az Európai Tanács is jelen pillanatban vitázik erről a témáról. Remélem, hogy hamarosan tájékoztatnak minket erről a vitáról, és valamilyen eredményt kapunk elemeztem azokat a módosító indítványokat is, az összes módosító indítványt, amelyet ehhez a jelentéshez benyújtottak, és volt néhány, amelyek nagyon fontos ügyre vonatkoztak. Mégpedig az ipari perekre. Ezek nagyon fontos ügyek. Egy oldalról az Evelyn Régner által megfogalmazott javaslatok nagyon érdekesek, de más oldalról attól tartok, hogy kicsit túlmutatnak a jelenlegi felülvizsgálat hatáján. És mint ilyen, nem megfelelőeknek mondhatók jelen pillanatban ezen átdolgozásra, hiszen az átdolgozás folyamata bizonyos feltételekhez van kötve. És kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy ez a megfelelő pillanat. Természetesen megfogam, meghallgatom azt, amit az Európai Bizottság javasol, nyitott vagyok a megoldás keresésre, és remélem, hogy a, mondjuk a preambulum bekezdésekbe, ezekből a dolgokból néhány elemet be lehet emelni, de nem vagyok benne biztos, hogy a cikkekbe be lehet venni az összes ilyen jellegű változtatást, szerintem ugyanis ez messze túlmutatna a, a hatájon. Tehát tudom, hogy ez ügyben még további munkára van szükség. Majdnem minden ülésünkön beszéltünk a arról is, hogy a választott bírósági megállapodásokat ki kéne venni a hatája alól. Itt az idő a mi kerek malmunkra hajtja a vizet. Az, a helyzet elemzése azt mutatja ugyanis, hogy a jelenlegi szabályok a választott bírósággal kapcsolatban nagyon helyesek, megfelelőek, és ezért olyan módosítókat is nyújtottam be, mivel a saját hibáimat törlöm a szövegből, és ugyanakkor szeretném tájékoztatni önöket is, hogy az egyes és a tízes módosítókat is támogatom a választott bíróságokkal kapcsolatban. A szakbizottsági ülésünkön ma már biztos asszonyt, Reding biztos asszonyt megkérdezte, hogy további változtatásokkal kívánnak-e élni a Brüsszel egyes rendeletben, az új szabadalmi jogszabályok miatt, de úgy tűnik, hogy még korai végleges választ adni erre a kérdésemre. Úgyhogy ezen folytatjuk a munkát, de továbbra is várom az Európai Bizottságtól, hogy folyamatosan tájékoztassanak ez ügyben. Összefoglalásképp, hölgyeim és uraim, a következőket szeretném elmondani. Ez egy nagyon kényes téma, amivel itt foglalkozunk. és van néhány olyan terület, amely jelentős mértékben meg fogja a rendeletet változtatni. Ezért nem szabad elsietnünk. Úgy tűnik, hogy az ambíciózus terveimen változtatnom kell. Azt gondoltam, hogy a záró szavazásra decemberben sor kerülhet, de ez nem szükséges. Januárban is megtehetjük, és talán jobb is lenne, mert akkor igazán jó megoldást találhatunk egy nagyon fontos jogi problémára. Ezért nem szabad, hogy nagy nyomás alatt dolgozzunk. És végül még szeretném azt is elmondani, hogy kedden, november 29-én 11 órakor lesz még egy három oldalú tárgyalás jövő héten tehát és most érdeklődéssel várom a bizottság és a tanács véleményét. Köszönöm. Régner asszony kap szót. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevő átfogó bemutatóját, illetve az elképzelésének bemutatását, illetve a módosítók bemutatását. Remélem, hogy a sok módosító indítvány nem pont annak az ellenkezőjét jelzik, amit jelezni hivatottak. A Brüsszel egy megállapodás egy nagyon izgalmas téma, és megéri ezzel foglalkozni. Szeretnék egy alapvető fontosságú pontra kitérni. Átdolgozásról van szó, egy új szövegről. Éppen ezért nagyon fontos, hogy szűk legyen ez a keret, amelyen belül mozgunk. Fontosnak tartom azt, hogy utaljunk arra, hogy az áttekintés és az átdolgozás között a határok nem mindig világosak. És éppen ezért szeretném a kritikámat megfogalmazni. Amit a bizottság javasol, én úgy érzem, hogy sokkal több, mint egy átdolgozás az exekvatúra eljárás eltörlésére irányul, és az a Brüsszel egy eh, kapcsán harmadik országokat is érint, tehát nem csekélységekről van szó. Sok módosító indítvány fogalmazódott meg, a Brüsszel egy megállapodás nagyon értékes, de fontos számos dolgot kiemelni. Szeretnék a munkavédelmi intézkedésekre is kitérni, hogyha ezen szűk kereten belül mozgunk, akkor szeretném világos kritikámat megfogalmazni a bizottsággal szemben. Úgy érzem, hogy a bizottság egy saját játékot játszik, úgymond a kezdeményezési joggal kapcsolatban. A bizottság az 85-ös cikkeiben erre kitért, és utalást tesz hogy itt egy nyugtatóról van szó, úgymond, azok számára, akik eh, ezzel eh, komolyan foglalkoznak, de nem ragadja meg a problémát a gyökerénél. Nagyon sajnálom, hogy Volis asszony nincs itt, hiszen őt, ő is benyújtott módosító indítványokat, amelyek eh, ezen szűk kereten belül mozognak. és neki nagyon sok dolga van a, a római kettes megállapodással kapcsolatban. Nagyon nehéz egy egészen világos követelményt megfogalmazni. Fontos, hogy koherencia legyen a Brüsszel egyes megállapodás és a Róma kettes megállapodás között. A római kettes megállapodásban arról van szó, hogy mely jog legyen a mérvadó. Örülnék annak, ha a fórum shoppingot sikerül elkerülni. A foglalkoztatási szakbizottság is megfogalmazta ezt a kritikát. Éppen ezért nem találnám helytállónak azt, hogyha egy lengyel bíróság egy munkaügyi vitáról döntene, amely amúgy Ausztriában zajlott, és azt sem találnám jónak, hogyha a bíróság az osztrák jogot volna kénytelen alkalmazni, tehát itt több dolog sem stimmel. Ezért lovagolok ezeken a témákon. Értem a jelentéstevőt, amikor azt mondja, hogy a Brüsszel egyes megállapodást egységként kezeli, de a koherencia megteremtése érdekében nagyon fontos a Brüsszel egyes megállapodást szem előtt tartani. Ami a többi eh, témákat illeti, értem a jelentéstevő aggájait, amikor a rendel kiterjesztéséről beszél a harmadik országokra, ahol az alperesek harmadik országokból származnak. Fontos, hogy ezeket az aggályokat komolyan vegyük, hiszen ezeknek háttere van. Az exekvatúra eljárás megszüntetésére kitérve úgy érzem, hogy itt jó irányba haladunk a megállapodás felé. Fontos, hogy itt a megfelelő fészékeket beépítsük ebbe a folyamatba az exekvatúra eljárás megszüntetésénél hiszen a szakértőkkel hosszasan és részletesen tárgyaltunk a meghallgatásokon. Van még egy pont, ami úgy érzem, hogy kimaradt. Ön visszavont néhány módosító indítványt, az átmeneti intézkedések kapcsán fontos, hogy itt ezek jellege megmaradjon. Ha információkat kell továbbítani, akkor fontos a jogbiztonság eh, garantálása. És fontos, hogy az adott eh, bíróság eh, lehetőleg gyorsan működjön. Köszönöm. te asszony kapszót a bizottság nevében. Először inkább Gargáni kolléga, majd a bizottság. Una circostanza, io sono, come ho detto... Igen, elnök úr, köszönöm szépen a szót. Csak egy pontban szeretnék hozzászólni. A meghallgatás utáni vitában azt mondtam, hogy a joghatóság értékes és ért dekes is lehet. És nem szabad a fontosságát elmismásolni. Nagyon sok érv, amit a jelentéstevő hangsúlyozott, nagyon fontos, és egy sor érvet és egy sor módosítót ennek nyomán el is tudok fogadni. Az időkeret, a hat hónapos időkeret a bírák számára szerintem túlságosan hosszú. Van egy másik módosító, ami kicsit komplexebb, és ami olyan bírákra vonatkozik, akik szeretnék a kompetenciájuk körét meghatározni. Na már most úgy gondolom, hogy itt kicsit a, az eredmény elcsúszott ahhoz képest, amit szeretnénk elérni. Úgyhogy szerintem talán valamilyen típusú szankcióra lenne szükség konkrét területen ken. Na már most, ha megnézem a helyzetet, akkor biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk találni a megoldást, csak szerettem volna erre a problémára rámutatni. Köszönöm szépen, és most a bizottság kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a parlamenti képviselők és Cvjevka úr hozzászólásait is. Először az átdolgozás formátumának a problémájára szeretnék kitérni. Az Európai Bizottság oldaláról ismét azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a bizottsági javaslatot valóban átdolgozás formájában dolgoztuk ki, és ez az átdolgozás az intézményközi megállapodás értelmében a három intézmény között azt jelenti, hogy érdemi változtatásokat amelyeket, azon túl, amelyeket a bizottság javasolt, a parlament javasolhat. Tehát CFK úr jelentéséhez benyújtott módosító indítványok, valamint a foglalkoztatási szakbizottság véleménye nyomán a következő javaslatokkal van problémánk. Az egyik az ipari perekkel kapcsolatos javaslatok, úgy gondoljuk, hogy ezek az átdolgozás hatáján kívül esnek. Második joghatósági szabályok az egyéni munkaszerződésekre, valamint a magánélet és személyiségi jogok megsértése esetében alkalmazandó jog, hatósági megállapodás, illetve a harmadik bekezdés, valamint a környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatos joghatóság megválasztásának kérdései. Ezekkel a módosítókkal kapcsolatban az a véleményünk, hogy az átdolgozás hatája alá nem esnek. Emlékeztetnénk arra is, hogy májusban, 2010 májusában az Európai Bizottság elnöke levelet írt az Európai Parlament elnökének, és kifejtette ebben aggájait azon gyakorlatta kapcsolatban, hogy olyan módosító indítványokat szavaznak meg, amelyek nem az Európai Bizottság javaslataira vonatkoznak. Bízunk abban, hogy figyelembe fogják venni az aggájainkat, ezzel az átdolgozással kapcsolatban a szavazás előtt. És most néhány Cvjevka úr által felvetett kommentár. Az ipari perekkel kapcsolatban, illetve az ezekre vonatkozó joghatósági megállapodásokkal kapcsolatban elmondhatom, hogy az Európai Bizottság javaslatának előkészítése során meghallgattuk néhány érdekelt fél akik azt mondták, hogy néha lehet olyan fórumon perlik be őket, ami számukra nem hozzáférhető. Például a szakszervezeteknek legyen exkluzív joghatósága az ipari perekben, és a Róma 2-es rendelet szabályait is vegyük figyelembe. Az Európai Bizottság szerint nem megfelelő teljes mértékben új joghatósági szabályokat, kizárólagos jogszabályokat létrehozni. Szerintünk ez az exkluzív joghatóság nagyon konkrét és nagyon szűk esetek sorára szabad, hogy vonatkozzon, ahol például teljesen egyértelmű, hogy mondjuk egy ingatlan helye miatt egy konkrét bíróságnak kell, hogy ott joghatósága legyen. Tehát ez a javaslat az ipari jellegű perek esetében, jogviták esetében nem alkalmazandó, mert ott nincs ilyen exkluzivitást indokló szabály. És még néhány apróbb megjegyzés. Feljegyeztük azt, hogy CFK úr továbbra is óvatos a joghatósági szabályok ki terjesztésével kapcsolatban harmadik állambeli alperesekre. Szerintünk megért az idő arra, hogy kifejt, kiterjesszük a joghatósági szabályokat rájuk is, hogy egységes és átlátható szabályok vonatkozzanak az Európai Unión belüli, ám de a harmadik állam állampolgáraira is és CFK úr jelentéséhez benyújtott néhány módosító, üdvözlendő szerünk, szerintünk, mert nagyon nyitottaknak tűnnek, és várjuk azt, hogy továbbra is ilyen nyitottan fog hozzá szólni, és foglalkozni az Európai Parlament ezzel ennek az átdolgozásnak a problematikájával. Köszönöm. Köszönöm szépen. Láttam az imént, hogy a tanács is szeretne szólás emelkedni. Parancsoljanak a tanácsé a szó. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Adrián Kovát vagyok, és most Lengyelország állandó képviseletén dolgozom. Szeretnék köszönetet mondani a nyitott és együttműködő megközelítésért, amit a Júli Szakbizottság és az Európai Parlament és CFK úr tanúsított. Nagyon örülünk annak is, hogy szorosan együttműködhetünk az Európai Bizottsággal. Mindannyian tudjuk, hogy a Brüsszel egyes rendelet a civil és bírói együttműködés nagyon fontos alapját képezi a határokon átnyúló jogviták rendezésének az egyik alapja, illetve a bírói határozatok másik államban való elismerésének is alapja. Kereskedelmi ügyekben nagyon sok múlik azon, hogy az átdolgozásban mi fog bekerülni. Az elnökség részt vett az eredeti javaslat megfogalmazásában a magyar elnökséggel együtt. Ezt az új szöveget a tanácsban elvégzett munka eredményeire alapoztuk a magyar kollégákkal együtt. Az összes területen sikerült előrelépést elérnie, ahol az Európai Bizottság javasolt módosításokat, de vannak még olyan ügyek, amelyeket tovább kell vizsgálnunk. Például az exekvátor eltörlése szerintem már eléggé érett ahhoz, hogy politikai megállapodásra tudjunk jutni ezzel kapcsolatban, azonban még vannak nyitott kérdések. Az európai vállalkozások érdekeit szeretnénk szem előtt tartani. Örülünk annak, hogy ezt a megközelítést az Európai Parlament is osztja. Véleményünk szerint politikai iránymutatásokat el tudunk fogadni a decemberi tanácsülésen az exekvatúr eltörlésével kapcsolatban, és ez már is óriási előrelépés lenne. Köszönöm. Köszönjük szépen a tanácsnak. Mondanék néhány szót az átdolgozás témával kapcsolatosan. Úgy tűnik, mindhárom intézmény szemében ez problémát jelent. Regner asszony már említette, hogy mi ezzel a gond és természetesen tekintettel arra is, hogy a parlamentben milyen módosítók születnek, ezzel való tekintet, erre való tekintettel is kérdéses az átdolgozás. Úgy gondolom elérkezett az ideje annak, hogy hogy, hogy a 2003-as évi szabályt erre vonatkozóan átdolgozzuk, illetve megvitassuk még nem érett meg a helyzet arra, hogy ennek nekifussunk, de talán jövőre majd elérkezik az ideje ennek is. Végezetül Cvijevka jelentéstevő kap szót, és azt hiszem, akkor le, le is zárhatjuk utána a vitát. Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Az a lényeg, amit ön elmondott az imén, Mindenek előtt arról van szó, hogy le kell zárni a dossziét, régóta dolgozunk már rajta. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy vannak olyan dossziék, amelyek esetében 15-20 évig tart a munka, tehát minden relatív. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a megjegyzéseket, természetesen nyitott vagyok a további megbeszélésekre, nem kell elkopkodnunk a dolgot, ha januárra végzünk, az is rendben van. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most elvileg a 46-os, 47-es pont következik, de szeretném javasolni, hogy azokat napoljuk el. Egyszerűen azért, mert Arlene McCarthy kolléganő, akit imént kineveztünk jelentéstevőnek, nincs itt, és én is csak ma lettem jelentéstevő a másik ponttal kapcsolatosan. Vannak jegyzeteim, de azt gondolom, hogy több értelme van, ha legközelebb beszélünk róla, amikor jobban elő tudom készíteni és többen is leszünk. Így tehát a decemberi ülésre javasolnám ennek elnapolását, egyetértenek vele, jó, akkor most jön a 48-as napi rendi pont, szubszidiaritás, 38-as a cikk, a jelentéstevő nincs itt, de hát nincs itt semmi forradalmi dolog, Jön az egyéb kérdések napi rendi pont, 49-es, nincs senkinek megjegyzése, úgy tűnik akkor. Ezt is letudhatják, következő ülés, december 19, hétfő 3 óra Brüsszelben, azaz itt a parlament épületében. Köszönöm a figyelmet, és berekeztem az ülést. Gesundheit.